Hol megyek ki? Tehát mivel most találkozunk először a karácsonyi szünet óta, jól lehet egy kicsit megkésve, de minden jelenlévőnek, a tolmácsoknak, a kollégáknak, a képviselőknek minden jót kívánok az új évre. Először is Azt kérem a frakció képviselőitől, hogy egy kicsit halkabban folytassák beszélgetéseiket. Tehát először is nézzük a napi rendet, illetve a napi rend elfogadását. Kérem, hogy a következő módosításokat vegyük figyelembe a napi rendel kapcsolatban. Először is punto, eh, no. El punto de medidas técnicas, el informe de la señora Grelier. Grelier asszony jelentése. Gallagher úr a bizottsággal kért egy ö, eszmecserét a módosításokról. Ezeket most el fogjuk halasztani, ugyanis Gallagher úr azt kérte tőlem, hogy mivel nem tud itt lenni holnap délelőtt, és elsősorban ő az érintett ebben a témában, a következő ülésre halasszuk el ezt a pontot, aztán Greli asszonynal fogok majd beszélni arról, hogy ezt hogyan, mikorra halasszuk-e, de holnap nem fogunk erről tárgyalni. Aztán a mai napra pedig volt egy probléma az utolsó napi rendi ponttal, de nem találom a napi rendet. Tehát a mai napirend utolsó pontjával kapcsolatban Melyik is volt a pénzügyi intézkedések? Ah, eh, Igen, az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program, ez a nyolcas napi rendi pont, Patrao asszony megbetegedett, úgyhogy a 13-as pontot fogjuk venni, és ez pedig az lenne, amit az ez a 13-as pont, tehát a jelentés a Nyugat- és Középcsendes óceáni halászati bizottság évi üléséről, ezt fogjuk áttenni a mai napra 8-as pont helyére. Úgyhogy azt hiszem ennyi lenne. Térjünk át akkor a második napi rendi pontra, a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása november 30. december 1 a délelőtt, ha a mai nap, illetve a holnapi nap folyamán semmilyen észrevétel nincsen, vagy ellenvetés, akkor ezt jóváhagyottnak tekintjük, és aztán pedig a hármas az elnök közleményei, de nincsen semmilyen konkrét közleményem, és akkor rá is térnénk most már a négyes napi rendi pontra. Ez pedig eszmecsere Fazekas Sándor Magyar Vidékfejlesztési Miniszterrel, a tanács soros elnökével a magyar elnökség prioritásairól és azt hiszem, hogy épp most érkezik, úgyhogy üdvözölni fogom őt. after this, yes.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 Eh, eh, eh, Először is szeretnénk üdvözölni itt Fazekas Sándor urat, aki a Magyar Vidékfejlesztési Miniszter, a tanács soros elnökségének képviseletében érkezett hozzánk, és a magyar elnökség prioritásairól fog szólni. Először is, miniszter úr, szeretném Önt üdvözölni itt a Halászati Szakbizottságban, és természetesen minden jót kívánunk Önöknek az elkövetkezendő hat hónapra, a magyar elnökségre. Nagyon sokat várunk ettől az elnökségtől, főleg azért, hogy a függőben lévő témákat megoldják ebben a hat hónapban. Nem szerettem volna túlságosan hosszan szólni az elején, jól lehet, felkészültem, de mielőtt megadom önnek a szót, és természetesen ezután a képviselőkkel vitát fogunk folytatni, Szerettem volna három pontra kitérni ebben az esetben, ezek ugyanis nagyon fontosak szakbizottságunk számára. Először is természetesen a közös halászati politika reformjáról szólnék. Ön is nagyon jól tudja, hogy az elnökség elviekben az Európai Bizottság javaslataival kapcsolatban kell nyilatkozzon. Az ütemtervet, a pontos határidőket még nem ismerjük, és azt reméljük öntől, azt várjuk öntől, hogy valamilyen módon az Európai Parlamenttel karöltve nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra, hogy az elnökség, meg a magyar elnökség alatt sikerüljön legalább egy első politikai vitát folytatni ezekről a javaslatokról. Másodszorban pedig van egy nagyon aggályos téma, ami nagyon foglalkoztatja ezt a szakbizottságot, ezek pedig azok a tervek, a Sardella állomány helyreállítására vonatkozó tervek egészen pontosan. Itt a első olvasatban megvétózták a javaslatot az év végén, és most pedig azt várjuk, hogy az Európai Tanács hogyan reagál erre, az első olvasattal kapcsolatban mi a véleménye. Számunkra egyébként ez nagyon fontos téma, hiszen az állomány helyreállítási tervek a hallgazdálkodás szempontjából elkerülhetetlenek, és ennek a két tervnek a megvétózása tulajdonképpen az egyéb halállományok helyreállításáról szóló terveknek is akadálya lehet. Azt reméljük, hogy az elnökségben önök egyfajta lendületet adnak ennek a tervnek, és a parlament mindig azt mondta természetesen, hogy rendelkezésre áll, és kész arra, hogy rugalmasan kezel, kezelje ezt a témát. Természetesen a jogalapról viszont nem vagyunk hajlandó lemondani, hiszen a Lisszaboni szerződés megadja ezt nekünk. Végezetül pedig, és aztán önt nagy érdeklődéssel fogjuk meghallgatni, van egy olyan téma, ami a Marokkóval kötendő halászati megállapodás. Január 27-én fog lejárni egyébként, ez, illetve bocsánat, nem február 27-én fog lejárni ez a megállapodás, és egész döbbenetes, hogy erre a témára semmiféle reakció nem nem érkezett. Különböző álláspontokat hallunk ezzel kapcsolatban, de igenis fontos téma hiszen ez a megállapodás 27-én lezárul, a teljes hajóflottának el kell hagynia a területet, és egyszerűen fogalmunk nincs, hogy ennek milyen gazdasági, társadalmi következményei lesznek, milyen következményekkel jár ez majd. Többet nem szeretnék most már beszélni, de ön tudja most már, hogy mennyire fontosnak tartjuk a nemzetközi találkozókon való részvétel, hiszen a tanács álláspontja tulajdonképpen érthetetlen számunkra, az Európai Bizottság pedig nyilván rugalmasabb a velünk való együttműködésre, de most egy anekdotát szeretnék önnek elmondani, de az teljesen jól látható, hogy ez a téma milyen elképesztő. Én magam megfigyelő voltam ennek a parlamentnek a részéről, egy regionális halászati szervezet ülésein, és a parlament a bizottsággal együtt egy levelet írt, én engem kineveztek, honolulóba voltam, Egy nagyon érdekes találkozón vettem részt, és amikor visszaértem, a tanács egy levelét kaptuk meg, és azt láttuk, hogy Carmen Fraga asszony utazását ebbe a szervezetbe nem engedélyezik. Ez egészen jól mutatja, hogy mi a jelenlegi helyzet. Tulajdonképpen ez egy anekdota, de szerintem tökéletesen illusztrálja a jelenlegi helyzetet. Kedves miniszter úr, nagy reményeket fűzünk tevékenységéhez. Nem mondhatnánk, hogy egy nagy halász múltú országból érkezett, de ennek ellenére biztos kiváló munkát fog végezni. Én elmondtam önnek, hogy melyek a mi prioritásaink, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy az önök prioritásai melyek. Üdvözlöm még egyszer, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm elnök asszonynak a bevezetőjét, és el szeretném azt mondani, hogy a halászat ügyeit, a halászattal kapcsolatos kérdéseknek a fontosságát azt eh, az Európai Unió szempontjából egy rendkívül kiemelt területnek eh, tekintem a magyar elnökség ezeket a kérdéseket messze többnek tartja, mint valamilyen gazdasági, pusztán ökonómiai kérdést, hiszen a halászat és az akvakultúra az része az európai civilizációnak, emberek millióinak az életét közvetlenül meghatározza, és hát százmilliók számára jelent folyamatosan táplálékot, egészséges élelmiszerforrást elnök asszony utalta arra, hogy eh, hazám Magyarország nem rendelkezik különösebben tengeri halászati hagyományokkal, de vannak olyan helyzetek, amikor az, hogy valaki nem eh, részese egy eh, adott érdekrendszernek, egy halászati világnak, az lehet, hogy előny, hiszen amikor véleményt kell formálni, akkor teljes mértékben pártatlanul tud eljárni, és egy elnökségnél ez nagyon fontos. Azért is fontos, mert eh, meggyőződésem, hogy a európai halászat jelene és jövője számos olyan kérdést vet fel, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az ágazat fenntartható fejlődésének elősegítése az egyik legfontosabb feladat nem csak Európában, hanem az egész világon. Ezt felismerve a magyar elnökség prioritásként kezeli a kérdést. Szeretném kiemelni, hogy én személy szerint is, illetve a magyar elnökség nagy jelentőséget tulajdonít összességében az Európai Parlament, konkrétan pedig a Halászati Bizottság konstruktív szerepének, ami a halászati ágazatot érintő jogalkotási folyamatot illeti. Immáron egy éve annak, hogy a Lisszaboni szerződésben meghatározottak szerint dolgozunk együtt, és örömmel készülök az együttműködésre önökkel, hogy a magyar elnökség ideje alatt jó eredményeket érjünk el az egyes jogalkotási javaslatok ügyében. Parlamentbarát, klasszikus egyeztető elnökségre törekszünk. A program részletes tárgyalása előtt engedjék meg, hogy megköszönjem az elnöki tisztet előttem betöltő Krisz Peters kiváló munkáját. Krisz Peters elnöklete mellett a tanács, és a Halászati Bizottság a rendes jogalkotási eljárás keretében három témát sikeresen lezárt, továbbá a tanácsban rendelet vonatkozásában is. Köszönet neki mindezért. Terveink szerint áprilisban és júniusban szerepelnek majd halászati témák a tanács napirendjén. Főbb prioritásaink között szerepel a közös halászati politika reformja, a többéves gazdálkodási tervek ügyének előbrevitele, továbbá több különböző téma vonatkozásában önökkel együttműködve folytatni kívánom a Lisszaboni szerződés végrehajtását is. Ki szeretném emelni elnök asszonyról összhangban a közös halászati politika reformjának fontosságát. Ez egy megkérdőjelezhetetlen prioritásunk. A problémás kérdéseket mindannyian jól ismerjük. Meg kell azonban válnunk a bizottságnak az alaprendelet és a közös piacszervezés reformjával kapcsolatos jogalkotási javaslatait. Az Európai Halászati Alap jogutódjára vonatkozó javaslat ez év harmadik negyedévére csúszott át, így az azzal kapcsolatos munka elvégzése már lengyel kollégáimra fog maradni. A magyar elnökség témái között szerepel az a gondolat, hogy az EU jövőjét a legfontosabb közös politikák fogják meghatározni. A közös halászati politika egyike ezeknek a közös politikáknak, és a jövőjét illetően a közös agrárpolitikához hasonlóan kettős feladat előtt állunk az értékes elemek megtartásával egyidejűleg kell gondoskodnunk az újonnan felmerülő problémák megoldásáról. Ezen kívül meg kell felelnünk az európai polgárok azon elvárásainak, hogy a forgalomba kerülő halak és halászati termékek tegyenek eleget a biztonsággal, a kiváló minőséggel és a fenntarthatósággal kapcsolatos követelményeknek. A közös halászati politika ráadásul ezt jól tudjuk, nem csak a halászatról szól. Nem tekinthetjük egy pusztán élelmiszer előállító ágazatra vonatkozó politikának, hiszen hatással van a tengeri környezetre is. Ez folyamatosan változó próbatételt, eh, próbatételt jelent egy átfogó jellegű integrált tengerpolitika keretén belül a közös halászati politika hozzájárul továbbá a tengerparti közösségek életmódjának megőrzéséhez fenntartja és növeli a foglalkoztatási szintet és elősegti egyes demográfiai problémák kezelését. ezek tehát a közös halászati politika azon szociális és gazdasági vonatkozású elemei amelyekről nem szabad megfeledkeznünk a reformmal kapcsolatos tárgyalások végezetül a közös halászati politika reformjának elválaszthatatlan részét képezi az európai akvakultúra fejlesztése is, amely képes egészséges és fenntartható forrásokból származó halászati termékekkel ellátni a belső piacokat. A bizottsági javaslatok májusra várhatóak, az ezekkel kapcsolatos véleménycserére pedig a tanács júniusi ülésén kerül majd sor a többéves tervekről. Általános elnökségi prioritásunk, hogy Európa erősebbé váljon, és ehhez szorosan kapcsolódik az eljövendő nemzedékek iránti felelősségvállalás kérdése. Ez pedig a halászat vonatkozásában is érvényes. Gondoskodnunk kell arról, hogy halak és halászok is legyenek a jövőben ezt azonban mondani könnyebb, mint a gyakorlatban megvalósítani, hiszen az ágazat a rövidtávú érdekeket előtérbe helyező erős nyomásnak van kitéve, különösen ebben a gazdasági válsággal sújtott időszakban. Jól példázták ezt a teljes kifogható mennyiségekkel és a kvótákkal kapcsolatos múlthavi tárgyalások. Ezért annyira fontosak a többéves tervek, amelyek arra szolgálnak, hogy politikailag elfogadhatóvá tegyék a hosszú távú, bizonytalan előnyökért cserébe vállalt rövidtávú, konkrét nehézségeket. Ez pedig úgy történik, hogy a hosszú távú célok meghatározását követően apró, rövid távon, mint politikai, mint gazdasági szempontból elfogadható lépésekkel jutunk el a célok megvalósításáig ezért különös figyelmet fogunk szentelni a hosszú távú terveknek. A fattyú makréla lehalászására vonatkozó szabályok esetében a halászati bizottság igen leleményes kompromisszumot szavazott meg. Ki kell várnunk azonban, hogy ezt a tanács hogyan fogadja majd, és hogy ott is működőképesnek bizonyul-e. Nem titok, hogy a tanács ebben a tekintetben megosztott. Mindent meg fogunk tenni azonban a közös álláspont kialakítása érdekében. A tanácson belüli, majd a tanács és a parlament közötti egyetértés kialakításában azonban a bizottság is fontos szerepet tölt be. Az átruházott hatáskörök jelenthetik az eszközt, az egyes intézmények hatáskörei közötti egyensúly kialakításához, amely egy olyan gyorsan változó ágazatban is működőképes, mint a halászat. A tanácson belül is folyamatosak az egyeztetések, és még korán sem jósolható meg a végkifejlet. Az önök álláspontját ismerjük, és azt is tudjuk, hogy arra majd reagálnunk kell. A Szardella esetében a tanács győző hogy a terv nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, ezért azt vissza szükséges vonni, és a szerződés rendelkezéseinek megfelelően új tervet kell kidolgozni. A lazacra és a nyílt tengeri állományokra vonatkozó hosszú távú terveket balti kollégáink már meglehetősen régóta várják. E tervek jelentősége nem elhanyagolható, hiszen elfogadásuk esetén egy kivételével az összes balti tengeri állomány vonatkozásában megvalósulna a hosszú távú gazdálkodás. Ezt pedig mindenképpen kiemelkedő eredményként könyvelhetnénk el. A nyílt tengeri állományokra vonatkozó terv különösen jelentős. Ez lehet ugyanis az első olyan terv, amelyben ténylegesen ökoszisztéma alapú megközelítés valósul meg, azaz kellő figyelmet kapnak a fajok közötti kölcsönhatások, különösképpen a ragadozó tőkehal és a zsákmány szerepét betöltő hering és sprat viszonyra. A tervel önök is, és mi is állást foglalhatunk arról, hogy olyan ökoszisztémát akarunk-e, amelyet a tőkehal vagy a sprat túlsúlya jellemez, vagy látunk-e esélyt az egyensúlyi helyzet kialakítására. Terveink szerint az irányadó vitára a balti tengeri lazacra vonatkozó tervvel kapcsolatban áprilisban, míg a balti tengerben élő nyílt tengeri állományokra vonatkozó tervvel kapcsolatban júniusban kerülhet majd sor. Három további ügyet szeretnék érinteni, még, amelyeket a belga elnökségtől veszünk át. A maga módján mindegyik hozzájárul majd a Lisszaboni szerződés végrehajtása során a közöttünk kialakult kapcsolat továbbfejlesztéséhez. Az első téma az Északi-tenger és az Atlanti-óceán területére vonatkozó június végén lejáró egyes átmeneti technikai intézkedések meghosszabbítása. Ebben a kérdésben gyorsan, legkésőbb márciusig meg kell állapodnunk, hogy még maradjon idő a jogszabály elfogadására és kihirdetésére. Ellenkező esetben joghézak kialakulásával kell számolnunk. Ezért örömmel látom, úgy tudom, hogy a javaslatot ma önök meg fogják tárgyalni. A második kérdés a Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság intézkedéseinek uniós jogba történő átültetése. Eltérő nézetek alakultak ki arról, hogy mely elemek elfogadásának hatáskörét kellene a bizottságra ruházni. Remélem, hogy az egyeztetések során sikerrel tudjuk majd közelíteni az álláspontokat, és első olvasatbeli megállapodást tudunk elérni felhívnám tisztelt figyelmüket arra, hogy az érintett tagállamok ezzel kapcsolatos álláspontja igen határozott, következésképpen az elnökség mozgástere meglehetősen csekély. A harmadik ügy a közös halászati politika finanszírozásával és a tengerjoggal kapcsolatos módosítás. Örömömre szolgál, hogy erről ma fognak szavazni. Ez az ügy lényegében rutin kérdésnek számít, amelyet valószínűleg gyorsan rendezni tudunk. Halászati erőkifejtés a nyugati vizeken, amely egy olyan téma szeretném érinteni. Ez egy kulcsfontosságú feladat, amely a magyar elnökségre eh, vár. A nyugati vizekre vonatkozó halászati erőkifejtési rendszer kérdése. Ennek két vonatkozása ismeretes. Az első a nyugati vizekre vonatkozó általános erőkifejtési rendszer, amelyet egy 2003-as megállapodás alapján hoztak létre. A bizottság elvégezte ennek a rendszernek a felülvizsgálatát, az ezzel kapcsolatos véleménycserére a tanács áprilisi ülésén kerül sor. Az ügy másik vonatkozása a mélytengeri fajokra irányuló halászatban alkalmazható erőkifejtés. Ezt az erőkifejtést 2002-ben külön választották a nyugati vizekre vonatkozó általános erőkifejtési rendszertől. A bizottság jelenleg a mélytengeri fajokra irányuló halászatra vonatkozó erőkifejtésről szóló rendelet módosítását javasolja az ezzel kapcsolatos irányadó vitára is a tanács áprilisi ülésén fog sor kerülni. Külügyi vonatkozásban két fontos kérdés van jelenleg napirenden. Több halászati partnerségi megállapodás, illetve jegyzőkönyv megújítása is aktuálissá vált. Ezek közül méltán a leginkább figyelemre méltó a Marokkóval kötött jegyzőkönyv erre vonatkozóan még nem érkezett meg a bizottság tárgyalási megbízása vonatkozó javaslata. Tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Parlamentnek igen határozott véleménye alakult ki az ügyel kapcsolatban, különösen Nyugat-Szahara tekintetében. Meg kell várnunk azonban a bizottság javaslatát. A másik kérdés a karthalra vonatkozóan Csillével kötendő megállapodás a halászati bizottság úgy döntött, hogy még a tanács hivatalos felkérését megelőzően szavazást tart erről a kérdésről. Ezt a lépést politikai szempontból jelzésértékűnek tekintem, ahogy bizonyára ez a szándék vezette önöket. A tanács a maga részéről támogatja ezt a Csillével kötendő megállapodást, amelynek az aláírására még nem került sor, hiszen ez az első fontos lépés lehet egy olyan területre vonatkozó együttműködésnek, amelyre idáig nem volt lehetőség. Tisztelt elnök asszony, ahogy ön is láthatja, a napirend sűrű. A közös halászati politika reformjára irányuló megkülönböztetett figyelem mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a hosszú, terve, hosszú távú tervek vonatkozásában is folyamatos legyen az előrehaladás a hosszú távú tervek már bizonyították működőképességüket, az eredmények pedig mindenki számára jól láthatóak. Azt is meg kell mutatnunk, hogy a tanács és a parlament a halászati ágazat és a polgárok érdekében képes a napi szintű közös munkára. Szeretném támogatásomról biztosítani ebbéli törekvéseiben e, önöket, és örömmel készülök az együttműködésre. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter úr. A miniszter úrnak egy órája van ránk, 10 óra 30-ig, úgyhogy először is meg fogjuk adni a, a szót a frakció koordinátorainak. Ez lesz az első forduló, és azután pedig a képviselőknek, az egyéb képviselőknek is megadjuk a szót. Mindenkinek, mindenkitől rövidséget kérek. Először is a néppárt részéről Antinoro úrnak fogom megadni a szót. Signor Ministro, eh, nel darle il benvenuto a nome della Miniszter úr, köszönöm, köszönöm a megjelenését, köszöntjük Önt a néppárti frakció részéről. Azt hiszem, hogy az előbbiekben elhangzottak, azt jelentik, hogy azért némi remény van azzal kapcsolatban, hogy a magyar elnökség ebben az érdekkonfliktusban nem fog részt venni, és ez lesz így módon a legjobb elnökség, ugyanis ez azt jelenti, hogy nagyon kiegyensúlyozottan tudja munkáját végezni. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, hiszen más kollégák is szeretnének hozzászólni, és sokkal technikai jellegű kérdéseket fognak önnek feltenni, de van néhány kérdésem. Ön említette a fenntartható halgazdálkodást, a tengeri környezetre vonatkozóan egyébként egy általános megjegyzéssel kezdeném. Nem tudtam egészen pontosan, hogy, vagy nem tudom, hogy ön tudta hogy az elmúlt tíz évben a gazdák voltak Európa szegényei, és aztán a halászok pedig a gazdagok, de az elmúlt tíz évben ez megfordult, ugyanis a gazdák meggazdagodtak, a halászok pedig elszegényedtek. Sajnálatos módon a halászat világa, a halászok világa nagymértékben elszegényedett az elmúlt évtizedben. Tájékozódniuk kellene azzal kapcsolatban, hogy figyelembe vegyék azokat a helyzeteket, ami az európai szinten, illetve világszinten felmerül. Aztán egy kérdésem is lenne önhöz, illetve a parlamenti szakbizottsághoz és az Európai Bizottság jelenlévő képviselőihez. Tudjuk-e valamilyen módon az átlagos európai halász helyzetét javítani, hogy egy tevékeny vállalkozó legyen. Ez egyes országokban már megvalósult, azonban vannak olyan országok, ahol erről még nem is álmodhatnak. Nem gondolja-e, hogy egy erőfeszítést kellene tenni ezzel kapcsolatban, hiszen a megfelelő, fenntartható halászat, kótán alapuló halászat, megvalósíthassa azt, hogy ez az ágazat egy nyereséges, jól működő ágazat legyen, vállalkozásokon alapuló ágazat. talán ön miniszter úr egy ilyesfajta projektet vethetne fel annak érdekében, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években erre a kérdésre pont kerüljön. Köszönöm szépen, most pedig Rodussen úr a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, tisztelettel köszöntöm miniszter urat, és nagyon örülök, hogy itt van. Nagyon örülök annak is, hogy önt rendkívül érdekli a fenntarthatóság, és sokat tervez ezen a területen tenni, illetve az ökológiai szempont is prioritásként jelen, jelenik meg, nem csak a gazdasági szempontok. Szeretnénk arról is beszélni, hogy hosszú távú menedzsment terveket szeretnénk kidolgozni, és a Lisszaboni szerződést meg kell valósítani. Elnök asszony már említette, hogy a három legfontosabb vita, amelyel itt foglalkozunk a szakbizottságban, a következők. Az egyik az időterv, a szardellák, a fattyú, makréla, a halászati megállapodás ezzel kapcsolatban illetve a részvétel ebben a megállapodásban. Ezek a témák megindítanak bennünket, sok vitát váltanak ki, és szeretném, hogyha részletesebben kitérne ezekre a területekre. Érdekes gondolatokat hallottunk, de ezek eh, listaszerűen sorolták fel a prioritásokat, ezért szeretném kérni, hogy egyik eh, másik témával kapcsolatban még eh, részletesebben mondja el azt, hogy a magyar elnökség hogyan szeretne majd viselkedni. Azt ismerjük, hogy a tanács hogyan viselkedik, nem mindig könnyű a vita, most önök vezetik a tárgyalásokat, és meg szeretném kérdezni önt, hogy a magyar soros elnökség konkrét tervei hogyan néznek ki. És lehet, hogy még írásban is kaphatnánk öntől néhány választ. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a liberális frakció részéről Gallagher úr fog hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a Magyar Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztert, és nagy örömmel hallgattam, hogy uh, hogyan áll hozzá Magyarország a kérdéshez, annak ellenére, hogy Magyarország nem egy jellegzetesen tengermelléki ország. Éppen ezért nagyon fontos látnunk azt, hogy az elnökség is lássa, hogy mennyire lényeges a halászat számos európai ország tekintetében, hiszen a megélhetésüket biztosítja. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő hat hónapban koncentrál arra, hogy folytassuk az együttműködést a szektorban. A fenntarthatóság itt az egyik nagyon fontos kulcsszó. A parlament és szakbizottságunk is mindig támogatta a fenntarthatóság kérdését, hiszen ez az egyik leglényegesebb szempont ebben a szektorban. És nem szabad a fenntarthatóságról lemondanunk. Ennek a kérdésnek ez az egyik leglényegesebb pontja. Hiszen a jövő generációjának az őrei vagyunk. Nekünk kell biztosítanunk azt, hogy az ágazatot tovább adhassuk unokáinknak is. Éppen ezért az ellenőrzési intézkedéseket is erősíteni kell, hiszen ezen a téren nyomás is van. Azt is látjuk, hogy kompromisszum készek, és most utalnék arra a kiváló kapcsolatra, amely a tanács és szakbizottságunk között megvolt, hiszen én jelentéstevő voltam számos esetben. Most pedig azt látjuk, hogy az önök mandátumának kezdetén biztosítanunk kell, hogy tovább haladunk, és biztosítanunk kell azt, hogy jó légkörben zajoljanak majd a tanácssal történő tárgyalások. A tanács támogatja a csílével kötendő megalapodást. Ez a bizottság a parlamentben itt 15-5 arányban támogatta. Tehát igazából egy, volt egy olyan álláspont is, hogy elutasítják. Itt délután lesz szó a Csillével kötendő megalapodásról. Mindenképpen haladást értünk el ezen a területen. Itt nem volt más opciónk, mint elutasítani ezt a dolgot. De hogyha Csillére gondolok, és a karthalra, illetve a spanyol hajókra, akkor azt látjuk, hogy ez egy onnan pelági szektor, ahol nehézségek is vannak. Dél-Amerika esetében, Chile esetében, nézzük meg, hogy milyen hosszú ország ez északról délig. És Chile központi részénél a nyugati partokon zajlik a halászat, és ott van Peru, Ecuador, tehát nem tudom, hogy itt igazából a VTO belül az elmúlt években mi volt. Nem azt mondanám, hogy rossz az, ami kialakult, de a nézetem az az, hogy az együttműködésnek eh, koncentráltabbak kell lennünk. Mi vagyunk az EU-n belül eh, felelősek ezért a szektorért. És eh, jó lenne, hogyha haladást láthatnánk ezen a területen is. Tehát, hogyha lehetősége van arra a válaszadás során, szeretnénk hallani, hogy milyen álláspontja van ebben a tekintetben. Tudom, hogy a közös halászati politika az év második felében a lengyel elnökség alatt is folytatódik majd, de nagyon fontos az, hogy a, a, önök is foglalkoznak a kérdésekkel. Köszönöm szépen a zöldek részéről, pedig Lobi úr kap, eh, asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni üdvözölni Fazekas miniszter urat itt a szakbizottságban a zöld frakció részéről. És nagy örömmel hallgattam prioritásait az elkövetkezendő hat hónapra, a magyar elnökség időszakára. Természetesen egyetértek teljes mértékben azzal, hogy szerintem is előny, hogyha valaki kívülálló, amikor Európát vezeti, a közös halászati politika reformjának munkájában. Ugyanis így tud objektív lenni, látni az értékeket, és ez igazán fontos előny meg fel tudja állítani a megfelelő prioritásokat, és teljesen egyetértek azzal, hogy a fő prioritás a hosszú távú fenntarthatóság óceánjaink, tengerek terén, és gondolni kell a jövő generációkra is mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy ez a bolygó, ennek a bolygónak a 72%-a óceánból áll, és az Európai Unió pedig a második legnagyobb halászati hatalom a világon. Nem csupán az EU vizeket kell figyelembe vennünk, hanem a nemzetközi vizeket is, ugyanis nagyon nagy mértékű halászati import is érkezik az Európai Unióban egészen pontosan 77%-át az elfogyasztott halmennyiségnek kívülről importáljuk. Nagyon fontos tevékenységünk van tehát a halállományok megőrzése tekintetében halászati politikáink, illetve importtal kapcsolatos politikáink meghatározásakor annak érdekében, hogy az illegális halászat ellen küzdjünk. Ez egyébként világszerte jellemző, a fenntartható halászat fontos tevékenység számunkra, illetve a felelős halászat, ezt szeretnénk megvalósítani világszerte. Azzal is egyetértek, hogy az ökoszisztéma megközelítés az egyik legfontosabb. Ez lenne az egyik legfontosabb pontja a közös halászati politika reformjának. Az ön előadásában konkrét példákat is hallhattunk a magyar elnökségre. Szeretném tudni, hogy valamilyen konferenciát tartanak-e majd, lesz-e bármilyen kezdeményezés? amikor a fenntarthatóságról esik szó, összpontosítanak-e például a visszadobott halmennyiségre, az ökoszisztéma megközelítésre, az integrált tengerpolitikára. Tehát szeretném tudni, hogy ezek közül lesz-e valami, konkrét fókuszpontja a tevékenységüknek. Ugyanis azt gondolom, hogy a közös halászati politika reformjában egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, és önöknek megvan a lehetőségük arra, hogy valami konkrétat érjenek el ezzel kapcsolatban. A parlament szempontjából pedig az információhoz való hozzáférés is különös fontossággal rendelkezik. A Lisszaboni szerződés alapján ugyanis együttdöntési tevékenységben veszünk részt a külső halászati megállapodásokkal kapcsolatban, de abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatban kevesebb információt kapunk, mint korábban. A korábbi megállapodások értékelésével kapcsolatban például, hogy csak egy példát említsek. Úgyhogy szeretném tudni, hogy a magyar elnökségnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Végezetül pedig azt gondolom, hogy a halászati politika nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából is. Ezért azt gondolom, hogy szoros együttműködésnek kell megvalósulnia a halászati miniszter, a mezőgazdasági miniszter, a környezetvédelmi miniszter között. Tehát szeretném kérdezni öntől, hogy ön a magyar környezetvédelmi miniszterrel hogyan működik együtt. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Szeretném kérni, hogy egy kicsit rövidebben szóljanak, ugyanis a miniszter úrnak nem lesz ideje válaszolni, most pedig az FR frakció részéről Robert Csik úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is üdvözölni szeretném Önt itt a szakbizottsági ülésünkön. Köszönöm szépen, hogy csatlakozott hozzánk. Az előadásában felhívta a figyelmet a legfontosabb kihívásokra, illetve a halászattal kapcsolatos legfontosabb feladatokra. Köszönöm ezt szépen. Beszélt a közös halászati politika reformjáról, a további fellépések szükségességéről. Egyetértek azzal, hogy ezek rendkívül fontos területek. Beszélt a több éves programokról is, az Északi-tenger területéről. Remélem, hogy az önök munkájának uh, ez szerves részét képezi majd. Szeretnék emlékeztetni ebben az összefüggésben a különböző halálományokra, amelyek több figyelmet érdemelnek. Egyetértek azzal, amely kapcsolódik az elnökség munkájához, és remélem, hogy sikerül megfelelő regionális politikákat kialakítani, tehát a regionalizációt hallottuk, és én ezt szintén rendkívül fontosnak tartom, kulcsfontosságúnak. Minden jót kívánok a közös munkához. Köszönöm szépen, végezetül pedig a GUE részéről Ferreira úr kap szót. E eh, Köszönöm szépen, és köszönjük a miniszter úrnak is eszmefuttatását. Miniszter úr, beszélt a környezetvédelemről, a szociális szempontokról, gazdasági szempontokról, amelyek a halászattal függenek össze. Az elmúlt a két utolsó kérdésre kérdezem volna rá. A szociális szempontokra. A halászat pillanatnyilag válságban van. A közös piaci rendtartás, a közös piaci rend ezen a területen szinte az egyik legrégebbi közös politika. Milyen célok vannak ezen a területen? A célunk az, hogy stabil maradjon a piac, és stabil maradjon a halászat helyzete. Legyen elég fogás a termelők számára. Ez nagyon fontos. A két reform már nem felel meg ennek a célnak. A harmadik reformot pedig halogatják, hiszen a bizottság halogatja, elhalasztja itt a piaci rendtartás reformját. Ez pedig nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, hiszen nagyon erős a verseny nyomás külföldről. Itt egy rossz felosztás látható a szektor lehetőségei között. Szerettem volna feltenni azt a kérdést, hogy a bizottság ne kezdeményezzen ezen a területen, hiszen nem elégséges a jelenlegi helyzet. Itt igazából a kiadások csak annak a felét képviselték, amit korábban az előző években költöttek itt a közös piaci rendtartásra. Nem gondolja, hogy a bizottságnak kezdeményeznie kellene itt esetleg a tanács bevonásával? Milyen intézkedéseket tesz majd ön a tanács részéről, hogy lehetségesé váljon az, hogy a szektorban ismét jó mennyiségek legyenek, jó hozam legyen, hogy stabilitás legyen, hogy érték többlet keletkezzen ezen a területen? Említette, hogy a harmadik államokkal kötendő megállapodásokban is érdekelt. Tudja, hogy volt ebben a bizottságban is egy élénk vita arról, hogy milyen igazi eredményei vannak a halászati partnerségi megállapodásoknak. Nagyon erős kételyek észlelhetők ezen a területen, hogy igazából mi is a haszna ezeknek a megállapodásoknak, az aláíró államoknak. Esetleg van véleménye arról, hogy mire jók ezek a megállapodások. Végezetül pedig a Nyugat-Szahara kérdése. Hát ezt a kérdést mindenképpen meg kell tárgyalnunk. Természetesen ki kell zárnunk a Nyugat-Szahara előtti vizeket a Marokkóval kötendő megállapodásból. Szeretném hallani ehhez is a véleményét. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Ferejre úr. Miniszter úr, akkor az első fordulót most lezártuk, a koordinátorokat hallottuk, és most pedig megadom önnek a szót, aztán a többi képviselő tehet fel kérdéseket. Parancsoljon. Első öt, és utána hetes és kilences. Köszönöm szépen. Nagyon sok és eh, fontos eh, felvetés, vélemény, illetve kérdés hangzott el, és meggyőződésem, hogy ezek segítik az elnökségi munkát, az én munkámat is, és rávilágítanak azokra az igazán sok vitát kiváltó dolgokra, amelyekre tényleg oda kell figyelnünk. Meggyőződésem az, hogy akkor lehet eredményes egy elnökség, hogyha összegyűjti az információkat, és önök bizottságával együttműködve eh, tudunk minél több kérdést megoldani, megválaszolni. Meggyőződésem, hogy eh, az európai halászat jövője szempontjából a fenntarthatóság az egy eh, rendkívül lényeges szempont, hogyha nem tudunk megoldást találni arra, hogy fenntartható legyen a halászat, akkor a jövőben egyáltalán nem lesz sem halászat, és halászok sem. Lesznek ugyanis a túlhalászás, a ágazatnak a mérete, a, e, egyáltalán az egész e, probléma, akkor mutatja azt, hogy, e, hogy erre oda kell figyelnünk. Hatalmas kapacitások vannak, rengetegen halásznak a világtengereken, mások is, és ezért az illegális halászat kérdése is ugyanebbe a körbe tartozik. Egy környezetbarát, fenntartható halászattal kell megoldást találnunk, és hát itt elhangzott a e, kvóták kérdése, illetve hát jó néhány más e, felvetés is. Én azt hiszem, hogy az egészet egy komplex rendszerként kell kezelnünk, és akkor találjuk meg azokat a megoldásokat, amelyek biztosítják azt, hogy még hosszú évtizedekig lehessen e, halászni, és ez az ágazat ez tényleg jövedelmező legyen, működőképes legyen hát hogy a gazdák azok meggazdagodtak, a halászok pedig elszegényedtek, ez a felvetés elhangzott. A gazdák nem biztos, hogy így látják, akikkel én találkoztam, úgyis, mint olyan miniszter, aki a környezetvédelemért, a mezőgazdaságért, a vízgazdálkodásért és a halászatért is fele Magyarországon, tehát így viszonylag egyszerű összeegyeztetnem ezeket a különböző feladatokat. Én úgy láttam, hogy eh, a gazdák is eh, komoly panaszokkal eh, vannak, de biztos vagyok abban, hogy a halászati ágazatnak a problémáin ez nem segít, hogy a gazdáknál mi a helyzet. Nekünk kell megoldást találnunk, a e, halászati ágazat e, stabilizálására és felvilágoztatására. E, meggyőződésem, hogy ez jó eszköz lehet egy, az új közös halászati politika, amely hát nem, nem halasztás áldozata, egy előkészítő munka zajlik, hiszen a bizottság 2009 áprilisában már a halászati politikáról bemutatott egy zöld könyvet, amely a legutóbbi 2002-es reformnak a következményeit és az európai halászatnak a jelenlegi helyzetét vizsgálta. Itt öt strukturális hiányosságot állapítottak meg, nevezetesen a túlzott flottakapacitást, a pontatlan célkitűzéseket, a távú döntéshozatalt, az ágazat nem megfelelő mértékű szerepvállalását, és általánosan az alacsony fokú szabálykövetést, ami önmagában egy komoly gond. Ennek a zöldkönyvnek a konzultációs folyamata 2009. december 31-ével zárult, és a konzultáció eredményét egy bizottsági munkadokumentum összegezte 2010 áprilisában. További konzultációk voltak 2010 első fél évében, tematikus szemináriumok során, valamint volt egy nagyszabású konferencia is, tehát voltak már olyan szakmai fórumok, amelyekre itt a fölvetés elhangzott. 2010 novemberében volt a e, utolsó e, konferencia, a halászati politikai reforma összefüggésben, a legjobb gyakorlatokról és az innovatív projektek, projektekről. Tehát én úgy látom, hogy itt a szakmaiság az e, megnyilvánult szóhoz jutott. Jelenleg a jogszabályjavaslatoknak az előkészítése zajlik, amelynek a várható megjelenési ideje 2010 május, tehát közel is van meg távol, az elnökségi időszaknak a végére számítunk erre az anyagra amely tartalmazza az eddigi munkálatokat. Többször hangsúlyoztuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a reformcsomag időben elkészüljön, azért, hogy minél hamarabb a megvitatásához foghassunk. Ennek érdekében egyébként folyamatosan együttmunkálkodunk a bizottság képviselőivel, és figyelemmel kísérjük ezt a nagyon fontos dossziét. Jó néhány más eh, kérdés is elhangzott. A fenntarthatóságnak, eh, illetve a eh, közös halászati politikának is az egyik kiemelt vonatkozása a visszadobásoknak a csökkentése. Ez a kapacitásokat is igénybe veszi, káros a halálományra, és hát az nagyon nagy gond, hogy az ellenőrzésnek a kérdéskörét is fölveti. A halászhálóknak a szelektivitás az korán sem százszázalékos, így a a sajnálatos gyakorlat alakult ki, hogyha a kívánatos kirakodási összetételt akarják elérni a halászok, akkor amire nincsen szükség, akkor visszadobják a tengerbe azokat a halakat, amelyek hát nem tudnak értékesíteni, illetve kvóta problémát jelentenek. Vannak becslések arról, hogy ezek a visszadobások milyen mértékűek, egyharmadtól 8%-ig terjed világszinten a kereskedelmi fogásoknál ez az arány. Ez félmillió tonnás nagyságrend még alsó határ becslés esetében is ez mutatja azt, hogy ez egy nagyon komoly gond, ezzel szembe kell néznünk, és véleményünk szerint a közös halászati politikai reform folyamatába kell beépíteni. Nyilvánvaló, hogy nullára nem lehet csökkenteni a visszadobást, de be kell építeni azokat az elemeket az új szabályozásba, például a méret szerinti szelektálások a tiltását, áttérés a fogási kvótarendszerre, valós idejű lezárások alkalmazását, hálószembőség, hálószembőségi szabályok általános felülvizsgálatát, illetve támogatásokat és képzéseket kell végiggondolnunk, amelyekkel vissza tudjuk szorítani ezt a e, nagy, e, nagyon nagy gondot jelentő e, tulajdonképpen pazarlást és hát környezeti szempontból is káros dolgot. Itt egyébként egy magas szintű konferencia van szervezés alatt március 1-ére. Reméljük, hogy ez egy hasznos és eredményes fórum lesz a további munkálkodáshoz. Jó néhány kérdés volt még, most azt nézem, melyikkel folytassam. Marokkóval kapcsolatos halászati partnerségi megállapodás. Ez egy nagyon aktuális és fontos téma, hiszen 2011. február végén, ahogy az elhangzott, a partnerségi megállapodási jegyzőkönyv lejár. <clears throat> Várjuk a bizottságnak a javaslatát ez ügyben. Az elnökség részéről az emberi jogok figyelembevételét nem csak ezen esetben, hiszen itt vannak ilyen vonatkozások, hanem minden más témában fontosnak tartjuk, és törekedni fogunk, hogy ezeket a jogokat a lehető legnagyobb mértékben vegyük figyelembe az álláspont kialakítása és a tárgyalások során. Tudatában vagyok annak, hogy az e- ENSZ jogi tanácsadó szolgálta és megvizsgálta a kérdést, az általuk levont természeti erőforrások kiaknázására vonatkozó, illetve jólétre és fejlődésre irányuló következtetéseket is szándékozunk beépíteni ebbe a megállapodásba. Itt várjuk a bizottsági javaslatot, és a következő tanácsi ülés napirendjére fogjuk tűzni ezt a kérdést. Jelenleg nincs előttünk hivatalos javaslata, hogy említettem. az akvakultúra szerepére is szeretnék kitérni, mivel sok vélekedés szerint ez az egyik lehetséges megoldása halászati ágazat gondjaira, problémáira. Vannak természetesen más vélekedések is, hiszen vannak olyan területek, vannak olyan országok, amelyek ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, és vannak különböző szakmai vélemények arról is, hogy mennyire jövedelmező, mennyire gazdaságos nagyobb méretekben, illetve globális méretekben az akvakultúra. Azt hiszem, hogy jó irányba tartunk akkor, hogyha az akvakultúra szerepének a növelését szorgalmazzuk, illetve az, hogy legyen olyan innováció, olyan tudományos kutatás ezen a területen, amely növeli a hatékonyságot. Az is meggyőződésem, hogy Európában ezt a szektort különösen szükséges fejleszteni. Látszik, hogy harmadik országok nagyon sikeresek és eredményesek. Ugyanakkor arra is törekednünk kell, hogy a fenntarthatóság jegyében környezetkímélő technológiák előtérbe helyezésével, illetve más politikákkal összhangban történjen mindez. Versenyképesnek kell lennünk harmadik országok termékeivel szemben, és oda kell figyelnünk arra is, hogy az állategészségügyi szabályokat is betartassuk, betartsák. Az importok állategészségügyi vizsgálata egyébként bizonyította, hogy van létjogosultsága a minőségi európai termékeknek ezen a területen. Az európai fogyasztók is igénylik a kiváló minőségű és egészséges haltermékeket, akkor is, hogyha azok az akvakultúrából származnak a kereskedelmi előrások betartása és betartatása a fogyasztók rendszeres és hiteles tájékoztatása illetve az unió területén belül előálltott haltermékek cmkézéssel történő megkülönböztetése egyaránt szolgálják a fogyasztókat és a fenntartható akvakultúrát is. Látszott, hogy az elmúlt években az akvakultúra aránya növekedett a hal halászatban, hal előállításban, és ez eh, azt hiszem, hogy mutatja a fejlődés irányát. Több kérdés volt a hosszú távú tervekkel összefüggésben. A Sardella és a fattyú makrela tervek jóváhagyása a Lisszaboni adaptáció során az intézmények között kialakult különböző jogi álláspontok miatt jelenleg áll. Elnök asszonynak küldött válaszlevelemben részletesen megfogalmaztam a véleményemet és hát azt el szeretném mondani, hogy optimistábban látom a helyzetet, szerintem továbbra is adott a lehetőség a megállapodásra. A parlament túl van az első olvasaton mindkét terv kapcsán, így most a tanácson múlik, hogy közös álláspontot érjen el első olvasatban, és így az intézmények közötti párbeszéd az folytatódhat. Az elnökség mindent megtesz azért, ezért és a fattyú makliára vonatkozó szövegtervezet, amelyet önök megszavaztak a novemberi plenáris ülésen, jó alapot nyújt a további egyeztetésekre a tanácsban. Ugyanakkor a tanács a szardellára vonatkozó terv visszavonását javasolja a bizottságnak. Ebben az esetben ez az egyetlen lehetséges út, mivel a javaslat nem felel meg a Lisszaboni szerződés kereteinek. A bizottságtól várjuk a további tervek, a balti lazacról és a nyíltengeri fajokról szóló javaslatok bemutatását, amely reméljük rövidesen bekövetkezik. A tanács kész ezen tervek megvitatására, amint a javaslatokat készhez kapjuk, a magyar elnökség áprilisi és júniusi tanácsülésen kíván véleménycserét folytatni ezekről. Az új közös halászati politika keretein belül kell majd a jövőben ezeket a kérdéseket megoldani. A csillei karthal megállapodás kérdése is fölmerült. Június 3-án a tanács egyhangúan elfogadta az Európai Unió és Chile közötti a csendes óceáni karthalállomány védelmére vonatkozó egyetértési megállapodásra vonatkozó határozat aláírását és ideiglenes alkalmazását. A tanács szolgálatai azóta is kapcsolatban vannak a csilei intézményekkel, az aláírás megszervezése érdekében, ami megengedni a megállapodás ideiglenes alkalmazását. A dátumról még nincs egyesség. Tudomásom van arról, hogy a halászati bizottság nem szavazta meg a hozzájárulást az egyezmény aláírásához, még azelőtt, hogy erre felkérés kapott volna. Természetesen lehetséges, hogy a plenáris ülésen más döntés születik majd. Sajnálatosnak tartom ezt a helyzetet, mert a tagállamok támogatták a megegyezés következtetéseit. Azt nézem, hogy volt még olyan, néhány olyan dolog, amire szeretnék reflektálni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy eh, a különböző regionális kérdésekben eh, aktív együttműködés legyen a tagállamokat képviselő tanács, illetve a parlament és a bizottság között. Én magam is személyesen tájékozódtam például a balti tengeri eh, kérdésekről az adott tagállamokban, és eh, látom azt, hogy ott meg lehet állapodni, van erre hajlandóság, és akkor eredményesek lehetünk a ottani lazac és más halfolyokat érintő témákban. Végül még szeretném érinteni a e, magyar elnökség összefüggésben a e, lehetőségeket, a hatékony együttműködés a tanács és a parlament között. Hiszen e, egy olyan entitás, mint az Európai Unió, akkor lehet eredményes, akkor lehet sikeres, hogyha az intézmények összhangban működnek, hogyha azokat az esetleges hatásköré és más vitákat, nézeteltéréseket, amelyek gyengítik a hatékonyságot, azokat tisztázni tudjuk. Az intézmények között együttműködés egy olyan horizontális kérdés, amelyet azt hiszem nem lehet egy-egy kiragadott eset alapján kezelni, hanem közösen kell átfogó érvényű megoldást találni az intézmények közötti információ átadás módjairól olyan horizontális megállapodás szükséges, amely követi a szerződésben előírtakat, minden körülmények között alkalmazható és minden érintett számára elfogadható megoldást jelent. Jelenleg, mivel nincs ilyen megállapodás, ezért eseti alapon kell kezelni ezeket az ügyeket, és hát Magyarország parlamentbarát elnökséget kíván folytatni, amelynek során külön figyelmet szentelünk annak, hogy a Lisszaboni szerződés szellemének és betűjének megfelelően járjunk el. Köszönöm szépen. Yes. Nagyon köszönöm, miniszter úr. Most pedig az utolsó kérdés-válasz forduló következik, amikor is a képviselők szólhatnak hozzá, felolvasom a listát. Stevenson, Capoulas, Reimers Bilbao. Nagyszerű. A Cortés Baria asszony következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm itt, miniszter úr. Szólt a közös célkitűzések fontosságáról, illetve a közös halászati politika reformjáról. Azt hiszem, hogy a tudományos alapok, amelyeket említett, pontosan ennek fontosságát igazolják. A kérdésem az, hogy az elnökség a nők szerepét kiemeli -e a halászatban, illetve beszélt a több éves tervekről, ez a fenntarthatóságnak egy fontos eleme, szólt a szardelláról, illetve a fatyó ez hazámat is érinti, és arról beszélt, hogy mennyire nehéz megállapodni. Azért is, mert a Lisszaboni szerződés alkalmazása olyan problémákat vet fel, amelyekkel korábban még nem szembesültünk, a különböző fajoknál a, ezek a megállapodások, illetve a problémák csak halmozódni fognak hogyha nem találunk megoldást mielőbb. Aztán pedig a marokkói megállapodás. Kérdésem, hogy az elnökség kezdeményeze valamit annak érdekében, hogy a technikai folyamatot, eljárást megkezdje a bizottság, hiszen 27-en le fog járni ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Stevenson úr. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy további részletekkel szolgált az első kérdéskor után, különösen ami a visszadobásokat illeti, és technikai eh, intézkedésekről is hallottunk, a hálók eh, szelektivitásáról, a visszadobások természetesen nem csak technikai intézkedésekhez kapcsolódnak, hanem egy teljes mértékben új halászati menedzsment rendszerhez. A közvélemény azonban meg tudja érteni azt, hogy miért kell 2013-ig várnunk a reformmal, miközben tudják, hogy 80%-a az európai halálománynak túlságosan ki van zsákmányolva, és teljes mértékben fogyasztható jó halakat dobnunk vissza a tengerbe minden évben. A magyar soros elnökség hogyan tudja biztosítani a közvéleményt, eh, akik e-maileket küldenek nekünk azokról a lépésekről, azokról az első lépésekről, amelyekkel véget szeretnének vetni a visszadobásoknak. Köszönöm. Köszönöm, Kapóla úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is szeretnék csatlakozni az üdvözléshez, amelyet a magyar elnökséget köszöntették. Miniszter úr, ön szólt Marokkó kérdéséről, és azt hiszem, hogy itt az Európai illetve az uniós elnökség egy javaslattal állhat elő. Nem igazán ezt a választ vártam, hanem szeretném tudni, hogy milyen politikai tartalma tulajdonít a magyar elnökség ennek a kérdésnek, hiszen a Marokkóval kapcsolatos téma nagyon nehéz politikai összefüggés rendelkezik. Tudjuk, hogy Észak-Afrikában milyen a politikai helyzet, milyen politikai instabilitás tapasztalható. Például, hogyha a tunis tuniszi eseményeket figyelembe vesszük, azt hiszem, hogy a stabilitásra való törekvését különösen fontos. Nyilván itt egy nagyon kifinomult politikai érzékenységre van szükségünk. A megállapodással kapcsolatban milyen ötletei vannak a magyar elnökségnek? Köszönöm, Kapaulasz. Asszony Reimers asszony következik. Ja, danke. Köszönöm. Én is szeretném üdvözölni, és örülök, hogy talált időt, hogy eljöjjön hozzánk. Említette, hogy a nyílt tengeri halászat esetében inkább az ökoszisztéma megközelítést alkalmazza, és azt is szorgalmazzák, hogy a kölcsönhatásokra figyeljenek. A hal, halak halandóságáról is szó van itt, hiszen nem csak a halászat miatt pusztulnak ki a halak, hanem itt más ökoszisztéma okai is vannak ennek. Szeretnék utalni arra, hogy főleg Magyarország esetében reméltem volna, hogy a belvízi halászatról szó van, hiszen Magyarországon ennek a mértéke jelentősebb. Egy kicsit többet vártam volna ezen a téren a törvényhozásban, ahol az önök álláspontját is hallottuk volna, hiszen általában a belvízi halászat is a tengeri és a nyílt tengeri halászat szempontjai alapján kerül szabályzásra. Tehát a halászat igazából az akvakultúrát is illeti, és ez zárt rendszerekben is megvalósítható olyan országokban, amelynek nincsen tengere. Tehát az akvakultúra teljes mértékben lehetséges az édesvizeken is. A nem tengeri országok is garantálhatják szükségleteink kielégítését. Köszönöm, Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm a magyarázatokat, a válaszait. Szerettem volna konkretizálni a következő kérdéseket. A szardellával kapcsolatban beszélt a jó szándékról, de szeretném azt kérdezni öntől, hogy valóban ahogyan azt mi az információkból leszűrhetjük. A tanács felkérte a bizottságot arra, hogy visszavonják ezt a tervet. Másod sorban második kérdésem, a tonhal halászó hajók, amelyek az indiai óceánon dolgoznak, a kalóz tevékenységgel kapcsolatban problémákat szenvednek el. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, hogy a halászhajók is szerepeljenek az Atlanta tevékenység műveletben, hiszen sokkal sebezhetőbbek ezek a hajók, és jelen pillanatban a műveletben nem tartoznak bele. Szeretném tudni, hogy mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Hogyan tudjuk fokozni a halászhajók biztonságát, a tonhal halászó hajók biztonságát az indiai óceánban. Aztán pedig a 2011. január 14-én született egy határozat a tanácsban, elefántcsontparttal kapcsolatban. Az intézkedéseket tartalmaz, a finanszírozás átcsoportosításának hiányát ról döntöttek. Aztán pedig január 14-e óta egy spanyol halászhajó nem mehet Abidjan kikötőjébe, ugyanis ez hátrányokkal járhat számára. Szeretném tudni, hogy a tanács foglalkozik-e az ágazat számára valamilyen megoldással, hiszen ez a döntés nagyon komolyan érinti őket. Nem csak a spanyol hajókról van szó egyébként, hanem a lakosság is függ a halászattól, az a lakosság, akik Abidzsánban és környékén élnek. Szeretném tehát mondani, hogy csak a hivatalos közlönyből értesülhetett az ágazat erről a döntésről, ugyanis semmilyen európai hivatalos szerv nem lépett velük kapcsolatba, és nem tájékoztatta őket erről a január 14-i határozatról. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Milána úr következik. Grazie. Grazie, ministro. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. a Marokkóval meglévő halászati megállapodás nem világos nekem, hiszen itt az emberi jogokról nem igazán volt szó. Azt szeretném megtudni, hogy igazából hogyan tovább ezen a területen. Szeretnék rákérdezni, hogy hogyan fognak, hogyan szeretnének viselkedni, hiszen ez túlmutat a Marokkóhoz fűződő kapcsolatainkon. Itt az emberi jogok betartásáról van szó. Marokkóban ez egy különleges eset. Ott van a Nyugat-Szahara. A Nyugat-Szahara az már egy nagyon régi történet. Ezen kívül egy nagyon bonyolult, komplex dolog, és teljesen más jellegű vitákkal is összefügg. Másodszorban az akvakultúráról is beszélt miniszter úr, az Európai Parlament hat hónappal előbb, korábban elfogadott egy intézkedést, és pedig azt hangsúlyozzák ebben az állásfoglalásban, hogy az akvakultúráról szülessen valami konkrét dolog. Szeretném megkérdezni, hogy a magyar elnökség részéről vannak-e konkrét elképzelések az akvakultúra szabályozásáról. Az akvakultúra esetében nem csak a nyílt tengerről van szó, hanem a belvizekről, az édesvizekről, és az ön országának is megvannak a saját értekei. Miniszter úr, lezártuk akkor a kérdések körét, és önnek adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a nagy számú kérdést, és akkor igyekszem ebbe a e, rövid időkeretben minél többre e, válaszolni nagyon fontosnak tartom azt a felvetést, hogy a nők szerepét is ki kell emelni a halászatban, hogy oda kell figyelnünk azokra a nőkre, akik ezen a nagyon nehéz területen dolgoznak. Meggyőződésem, hogy a halászati alaprendeletben ezek a kérdések szabályozásra kerülhetnek. És akkor egy kellően alapos vitát követően olyan megoldásokat találunk, amely a nők szerepét, nők helyzetét javítja a halászatban a e, sok e, kérdés e, foglalkozik a marokkói megállapodással. Hát ennek megvannak a politikailag érzékeny vetületei, ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, és hát itt, ahogy elhangzott, régi ügy, Nyugat-Szahara, Marokkó, a halászterületeknek a bélése, illetve hasznosítása. Azt hiszem, hogy nagy óvatosság szükséges, hiszen egyébként az észak-afrikai terület egy válságos övezet, és eltérő a megítélése a tanács tagjainak is, hogy itt milyen megoldások lehetségesek. Itt biztos asszonyjal folyamatosan konzultálunk, ő dolgozik a megoldáson, és hát remélem, hogy ezt majd a e, tanács hamarosan megkapja és meg tudja tárgyalni. Egy másik fontos e, szomszédos terület egyébként a mauritániai e, halászati szerződés, illetve terület. Tehát hangsúlyozom, nagy, nagyon érzékeny kérdés, és óvatosan kell megközelítenünk azért, hogy a konszenzus az unión belül kialakítható legyen, illetve hogy ezt a halászati övezetet meg tudjuk tartani, hiszen nem lennék meglepve, hogyha lennének konkurenseink azért, hogy ott halászhassanak. A visszadobásokkal összefüggésben, hát hogy miért kell 2013-ig eh, várni arra, hogy itt eh, előrelépés legyen addig tart a jelenlegi halászati politika, és eh, ez sok vitát kiváltó dolog, de a halászati eh, szakma részéről is eh, kellenek olyan megoldások, amelyek a visszadobások arányát csökkentik. Az, hogy ezek fogyasztható halak-e vagy sem, pontosan ezt a kérdést érinti, mert egy részük az nem fogyasztható. Vannak olyan halfajok, amelyek emberi fogyasztásra nem alkalmasak és eh, hát sajnos kerülnek a visszadobás során védett eh, halak, illetve tengeri emlősök is a hálóba. A belvízi halászattal összefüggésben volt eh, több kérdés. Én köszönöm a fölvetést. A belvízi halászat az döntően nemzeti hatáskör, ezért nem érintettem. Európa több országában, különösen ahol jelentős vízszöletek vannak, ez egy komoly ágazat. Adott szabályok érvényesek, tagállamonként eltérő szabályok, a halászati jog általában egy folyó vagy tó területéhez kötött jog, így van ez Magyarországon is általában az onnan eh, kialázható halmennyiség az azért lényegesen kisebb, mint eh, a tengerből, ez az adott vizeknek a jellegéből is adódik. A tengerparttal nem rendelkező vagy egyéb adottságaik miatt erre lehetőséget eh, látó országok számára az édesvízi akvakultúra egy olyan terület, amelyben még komoly lehetőségek vannak. Ez a környezetvédelmi, klímaváltozási szempontokra is figyelemmel, egy olyan ágazat, amit szerintem a jövőben érdemes támogatni. Az új európai halászati alap megfelelő hátteret nyújthat ehhez, itt a vonatkozó javaslat 2011. júliusában várható. Kalózkodásnak a kérdése Sajnos van több olyan eh, terület a világóceánon, amely, eh, amelyen még mindig eh, kalózkodás folyik. Úgy látom, hogy az elmúlt években nem sikerült igazán hatékony megoldást találni ennek a bűnöző tevékenységnek a visszaszorítására, és hát teljesen jogos az, hogy a halászok is megfelelő védelemben részesüljenek. Az, hogy ezt miként lehet megoldani, e, nyilván alapos tanulmányozást e, igényel. Én szeretnék élni azzal a lehetősége, hogy írásban adjak választ a fölvetése, e, csak úgy, mint az elefántcsontparttal kapcsolatos kérdésre is írásban szeretnék válaszolni. a Szardellával kapcsolatban meg tudjuk erősíteni azt, hogy a belga elnökség alatt a tanács fölkérte a bizottságot, hogy vonják vissza a tervet a már általam elmondott okok miatt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, igyekeztem valamennyi kérdést érinteni, illetve megválaszolni. Köszönöm szépen az érdeklődő figyelmüket, köszönöm a meghívást. Eh, Nagyon köszönjük, miniszter úr. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. És még egyszer szeretném elmondani önnek, hogy eljött hozzánk. A Strasburgi plenárison a miniszterelnökük azt mondta, hogy az elnökség, a magyar elnökség barátja lesz az Európai Parlamentnek, és remélem, hogy ez az együttműködés a Lisszaboni szerződés tiszteletben tartásával történik. Viccből azt mondhatom, hogy az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, amely egyetért a Lisszaboni szerződéssel, hiszen a tanácsnak és a bizottságnak kételjei vannak annak betartásával kapcsolatban, de én biztosíthatom önt afelől, hogy hűségesen együttműködünk önökkel. Még egyszer szeretném elmondani önnek, hogy Marokkó helyzetével kapcsolatban nyilván nagyon sokféle vélemény hallható itt a szakbizottságban, ahogy nyilván a tanácsban is, de nagyon súlyos előrejelzési hiányosság, előrelátási hiányosság tapasztalható ezzel kapcsolatban, semmilyen döntés nem született. Ön megértheti, hogy egy olyan ágazatról beszélünk, amelynek nyilván meg kell fizetnie dolgozóit, vállalkozói döntéseket kell hoznia. Ennek érdekében együtt fogunk működni, hogy megszülessen a döntés mielőbb. Mi nagyjából önnek felvázoltuk, hogy milyen döntést szeretnénk. Úgyhogy nem tudom, hogy a miniszterek tanácsában ez napirenden lesz-e, biztos napirenden lesz, és nyilvánvalóan érdekkonfliktusok is kialakulhatnak majd ezzel kapcsolatban a bizottság és a tanács között egyaránt, de ezeket a lehető legjobban kell megoldani. Minden esetre, miniszter úr, minden jót kívánunk önnek, reméljük, hogy elnökségük, ahogyan elmondtam, annak ellenére, hogy egy olyan országról van szó, ahol a halászat nem annyira jellemző tevékenység, azt hiszem, hogy nagyon fontos ennek ellenére, hogy jó tárgyaló felek legyenek, és a parlament készen áll arra, hogy tárgyaljon önökkel. Nagyon szépen köszönöm. Elbocsozom most a miniszter úrtól, és szavazás következik. Köszönöm.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 Bueno, yo tengo que preguntar si alguien se opone a la enmienda oral, porque esa es mi obligación. No se opone nadie a la enmienda oral. ¿La comisión quiere intervenir? Sí, comisión. Thank you, uh, Chairman. Um, I would just come back to what I've said on the two occasions when we've discussed this. If we increase the co-financing for data collection, if we increase the the co-financing for control expenditure,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 So that is something that I want to discuss uh, more tomorrow when I present my working documents on RFMOs. But thank you very much for your presentation. It was very interesting. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Frager, für Ihren wirklich hochinteressanten Bericht